illetően a belső határellenőrzéseket el, elvileg csak átmenetileg lehet bevezetni, utolsó eszközként lehet alkalmazni, de a tagállamok ezt kényük kedvük szerint alkalmazzák. 2015 óta 15-ször használták ezt az eszközt teljesen illegális módon, az Európai Bizottság viszont nem szankcionálta ezeket a tagállamokat. Ami érthető, hiszen Németországról van szó például, Németország ez év áprilisában a migrációs veszélyre hivatkozva lezárt az ausztrák-német határt. Az Európai Bizottság nem cselekszik, ennek kontextusában különösen büszke vagyok az Európai Parlament állásfoglalására. A frakciók közötti együttműködés eredménye ez, meg kell védenünk a mozgás szabadságát, remélem az állásfoglalást elfogadjuk. Köszönöm szépen! Kolakuszis kolléga következik, egy perc parancsol. Tisztelt kollégák! Az egyenjogúság, a többnyelvűség és a közös határok képezik az Európai Unió alapjait. Nem engedhetjük meg, hogy a COVID-19-es járvány továbbra is ahhoz vezessen, hogy fennmaradjon egy olyan bizarr helyzet, amelyben az Európai Unió kívüli négy tagállam gyakorlatilag polgárai szabadon utazhatnak az európai övezetben, miközben a horvát, a máltai, a román, a bolgár polgárok nem tartoznak a Schengeni övezethez. Azt kérem, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az általam felsorolt négy ország a Schengeni övezet részesévé válhasson még az idei év során. Ne zárjuk le a határokat oly módon, ahogyan azt az elmúlt időszakban láthattuk, mert ez úgy vélem az Európai Unió egyik alapillére elleni támadás. A közös határok, a közös térség, az Európai Unió polgárainak egyenjogúsága, ezek képezik az alapokat itt az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bogdán kolléga, következik egy perc. Grazie, Presidente. Excellențele voastre, primirea României în spațiul Schengen... Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Nem bagatel kérdésről van szó, Románia Schengeni kapcsolatá, kapcsolatával összefüggésben. Itt rendszerint csak az idény munkásokról beszélünk Romániával kapcsolatban. A tagállamok, azokban a tagállamokban, ahol az idény munkások dolgoznak, jobban oda kellene figyelni a biztonságukra. És Románia Schengeni tagságát folyamatosan deblokkolják, annak ellenére, hogy az ország régóta teljesíti a feltételeket itt egy funkcionális, egy működő Schengen rendszerről beszélünk sokszor, de vannak olyan országok, mint például Hollandia, élén a miniszterelnök miniszterelnökkel, amely már évek óta megakadályozza azt, hogy Románia és más országok is csatlakozzanak a Schengeni térséghez. A Európa pártiak vagyunk a néppártban, és a jogállamiságot támogatjuk. Ennek ellenére miért büntetik állandóan Romániát, amikor a legeurópaiabb szellemiségű tagállam? Köszönöm, Bogdán úr! Zippel asszony következik, egy perc. Köszönöm szépen. 35 éve létezik a Schengen, fantasztikus sikertörténet. Most a koronaválságban a tagállamok lezárták a határokat, és nagyon jól láthatóvá vált, hogy nem sebezhetetlen a Schengeni rendszer, viszont rendkívül fontos. És sokkal többre van szó, mint a szabad mozgásról. Az, hogy át lehet lépni naponta a határon dolgozni, vagy tanulni lehet két különböző országban, az, hogy napon mondtam, határoktól függetlenül élhetnek együtt az emberekkel. Ez a megértést elősegíti a különbségek miatt, vagy azok ellenére is. A tagállamokhoz fordulok, erősítsék és bővítsék a Schengeni térséget, és hagyják azt, hogy mi európaiak naponta együtt élhessünk. Köszönöm. Grazie mille, collega. Adesso la... Köszönöm szépen. Keller kolléga következik, parancsoljon. Tisztelt biztos asszony, kedves Ilva Johansson asszony. Március közepén a járban elején Európa széttöredezett, a legtöbb tagállam felállította a határelőrzést. Több ezer európai polgár került olyan helyzetbe, hogy nem, ott, nem tudott átmenni a határokon, családok szakadtak szét, illetve káros hatással volt ez a határon átnyúló dolgozókra is. Strasbourgban is ez történt. Én nagyon szeretném, hogyha nyár előtt alaposan elemeznénk azt, hogy mi történt, tanuljunk a hibáinkból, nézzük meg, mit tehetnénk jobban. És a kollégáimhoz hasonlóan azt kérem, hogy sokkal integráltabban próbáljuk határainkat kezelni. Azt javaslom, hogy így készüljünk fel a szabad mozgással kapcsolatos összes megszorításra. Elképzelhető, hogy még egyszer kitör a járvány. A szabad mozgás valóban nagyon fontos, és ettől hogyha ha szabad a mozgás, akkor ez segít a gazdaságnak és a turizmusnak is. Köszönöm szépen! Márkárt kolléga következik. Köszönöm szépen. Nehéz időket élünk meg, és talán ezekben a nehéz időkben lenne a legfontosabb, hogy világosra tegyük a magunk számára még egyszer, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy Európában élhetünk. Képzeljük csak el, hogy száz évvel ezelőtt születtünk, két éve ért volna véget a második világ, az első világháború a spanyolnát, ha több millió ember halálát okozta volna, a gazdasági válság szörnyű károkat okozott volna. 13 éves korunkra megszerzik a hatalmat a nácik Németországban, 25 éves korunkra pedig a nácik egész Németországot és a kontinenst a pusztulás szélére sodorták. Utána még eh, rengeteg időt, évtizedeket kell várni, hogy leomoljon a berlini fal és a vasfüggöny. Szerintem nagyon nagy szerencse tehát, hogy nem száz évvel ezelőtt születtünk, de éppen ebből a tapasztalásból kellene megértenünk azt, hogy milyen felelősségünk van. Főként egy ilyen vírus járvány sújtotta időszakban. Meg kell találnunk a módját, hogy hogyan tudjuk a vírust megállítani anélkül, hogy az európai projektnek kárt okozzunk, ahogyan ez sajnos történt. Köszönöm szépen. Csambászki úr, következik egy perc. Grazie, signore. Köszönöm szépen. Komisár, kollégi, vednaga Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is hadd javítsam ki a kollégákat, akik azt mondták, hogy hibát követtek el a tagállamok, amikor bevezették ismételten a határellenőrzést. Nos, Szerintem a bizottság követte el a hibát, hiszen a bizottság következetlen fellépésével erre kényszerítette a tagállamokat, hogy bevezessék a határellenőrzést. Nos, úgy gondolom, hogy először a külső határainkon kéne rendet tenni. Több ezer migráns jut be Európába, és ez eh, azt gondolom, hogy rosszat tesz a Európai Unió belső biztonságának, ez főleg egy járvány alatt nem megedhető. Én úgy gondolom, hogy felelőtlen a viselkedése például, például Hollandiának, hiszen Hollandia nem engedi, hogy Bulgária és Románia be, belépjenek a Schengeni térségbe. Köszönöm szépen. Most Björk kolléga, következik egy perc. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Amikor a Schengeni övezetről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem csak az Európai Unión belüli szabad mozgásról van szó, vagy arról, hogy az emberek milyen útlevéllel rendelkeznek, vagy hogy hol nyaralhatnak. A Schengeni övezet szorosan kapcsolódik az Európai Unió külső határainak védelmének kérdéséhez. Most már felháborító helyzet, láthatjuk ezt Meliában, a görög határoknál, a Balkán félszigeten azt látjuk, hogy a politika fontosabbnak tartja külső határok védelmét, mint az emberek méltóságának tiszteletben tartását. Bűnöket követnek el, és ezt nem tolerálhatjuk. Sajnálatos módon az egyik legszomorúbb példáját ennek Horvátországban látjuk, abban az országban, amely most éppen a soros elnökséget hagyja, erőszakosan toloncolják ki az országból a menekülteket, az Európai Bizottságnak ezt meg kell vizsgálnia, és véget kell vetni ennek a horvát gyakorlatnak. Nem engedhetjük meg továbbá, hogy bármely másik ország megsértse ilyen módon az emberi jogokat. Köszönöm szépen. Dupont kolléga következik egy perc. President, Madam Commissioner. Elnök úr, Három éves voltam, amikor leomlott a berlini fal, 13 voltam a Schengeni rendszer létrejöttekor. Európa mindig is az életem egy része volt. Én úgy értem meg Európát, hogy nyitott, szabad, ígéretes kontinens, és soha nem számítottam arra, hogy megint lesznek határ ellenőrzések. Meg kell értenünk a járvány természetét, káosz volt eleinte a koordináció hiánya miatt, de a jó dolog az, hogy most azt megtapasztaltuk, hogy mennyire szorosan kapcsolódunk egymáshoz, nem csak gazdaságilag és nem csak a határok mentén. Schengen bebizonyította, hogy a rendszer sebezhető, és meg kell védenünk, de szerencsére most visszatér már a jó útra Schengeni rendszer is, és az egész Európai Unió is. Vonjuk le a tanulságokat az elmúlt hetekből. Javítsuk a Schengeni rendszert, és eh, járuljunk hozzá az újjáépítéshez, legyen -e Európa ismét erős. Vielen Dank, grazie mille, adesso la parola... Köszönöm szépen. Simecska kolléga következik, egy perc, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, szlovákul az én nyelvemen fogok eh, beszélni. Nos, eh, Először tapasztaltuk meg, hogy mennyire törékeny a szabadságunk amelyet a Schengeni térségnek köszönhettünk. Rendkívüli helyzettel álltunk szemben, amely természetesen rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé. De hogyan a tagállamok felléptek spontán módon, minden koordináció nélkül, jogalap nélkül, nos, mindez megrendítette, gyengítette az egymásba vetett bizalmunkat. Schengen nem egy luxus, amit csak jó időben élvezünk, hanem Schengeni rendszer alapköve az, annak az Európának, amelyben élünk. Az államok ösztönösen cselekedtek eh, először, azaz eh, egyoldalúan lezárták a határokat, de ebből le kell vanni a tanulságokat, és most együtt meg kell védenünk a Schengeni térséget. La parola, Köszönöm szépen, Vizel Ellima asszony következik, egy perc parancsolj. Schengen. Ez egy nagyon kedves luxemburgi falu. Ki gondolta volna, hogy ez a név micsoda sikerszorít takar? Schengen a határok nélküli Európa szinonimájává vált. El sem tudtuk volna akkor képzelni, hogy milyen hatalmas jelentősége lesz ennek a névnek. Felbecsülhetetlen. Egy felbecsülhetetlen értékről van szó, Schengen tehát egy igazi európai csoda. Ezt meg kell mindenképpen védeni járvány indokolta azt, hogy miért kellett a hatások, miért kell a határokat ellen, ellenőrizni. A cordon sanitaire visszaállítás, felállítása mindenképpen logikus volt. De miért kell ott felállítani egy határt, ahol a határ két oldalán lévő országban hasonló a közegészségügyi helyzet? azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert sürgősen kellett lépni, részben azért, mert az ember is tévedhet, azért döntöttünk így. Viszont azt gondolom, hogy a válság után újra kell nyitni a határokat, és azt gondolom, hogy bizonyos tagállamok nem gondolkodnak el azon, hogy hogyan lehetne megnyitni a határokat. La Lima. Köszönjük szépen a kolléganőnek. Ressler kolléga következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Több mint 400 millió ember mozoghat szabadon a korszerű Európában. Teljesen érthető módon a világjárvány következtében újra fel kellett állítani a belső határokat, azonban az az Európa, melyet eddig ismertünk, nem létezhet a mozgás szabadsága nélkül. Ez fontos a gazdaság talprálása, a turizmus szempontjából, de az európai életmód szempontjából is. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatja a Schengeni övezet további kibővítését. Ez nagyon fontos Horvátország számára is, amely készen áll arra, hogy a szabad mozgás legnagyobb térségének részévé váljon a világban, ahogyan az Európai Bizottság ezt meg is erősítette tavaly. Ma is volt lehetőségeket, lehetőségünk megtapasztalni, hogyan támadják a hazámat, amiatt, hogy védi az Európai Unió leghosszabb szárazföldi határát. Remélem, hogy a horvát polgárok is nem sokára élvezhetik a Schengeni övezet által biztosított előnyöket, a szabad mozgást és a külső határok jobb védelmét egyaránt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Arimon kolléga a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, hogyha ugyanúgy, mint én, három hónapig a határ mellett élt volna, határ mentén élt volna, akkor megdöbbenve tapasztalta volna, hogy jogilag és szimbolikusan is hogyan tiporták lábbal a Schengeni övezetet. Hogyha a tagállamok válságidőben is tagá- nemzetállami ö, eszközökkel reagálnak, azáltal, hogy lezárják a határokat, ez azt jelenti, hogy nem bíznak egymásban, és nem egyeztettek egymással. Nem egyeztettek egymással sem a határok lezárásakor, sem akkor, amikor különböző gazdasági ágazatokról hoztak döntéseket, sem családegyesítések esetében sem pedig az exit stratégiák bevezetésekor. Ezáltal a különböző intézkedések, a különböző új szabályozások egész sora jött létre, amelyeket senki nem értett, senki nem tudott megérteni. Miért nem tették úgy, ahogy például az én választókerületemben tették a polgárok, akik petíciót nyújtottak be, és egy Schengen 2.0-át követelnek, amely által megakadályozható lenne, hogy járvány idején lezárják a határokat, ezáltal egységes teret nyitva. Köszönöm. Köszönöm szépen Arimon kollégának. Johansson asszonynak adom el a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen. A Schengen a szabadságot jelenti, kölcsönös bizalomra épül. A Schengen egy hatalmas eh, eredmény, ezt mutatja az is, hogy a parlament eh, mekkora lelkesedéssel foglalkozott ezzel a kérdéssel. Amikor aláírták 35 évvel ezelőtt az első Schengeni megállapodás, európaiak milliói eh, nem eh, hagyhat el a saját hazáját. Most megint megtapasztaltuk, hogy milyen Európa szabad mozgás nélkül. Lassan, felelősség teljesen visszaszerezzük a szabadságunkat. Nem tekinthetjük garantáltnak a szabad mozgást és az európai integráció által nyújtott hatalmas előnyöket. Keményen kell dolgoznunk nap mint nap, hogy megvédjük a közös európai projektünket. Azzal kezdeném, hogy elmondom, a tanácsban szülessen meg a szükséges intézkedés a Schengeni kérdéssel kapcsolatban. De hosszú távon jobban kell teljesítenünk, nem elég, ha csak visszatérünk a státusz kóhoz. Azt kell mondanunk, hogy mindazok az országok, akik a Schengeni övezetbe akarnak belépni, természetesen az összes európai jogszabálynak vívmányoknak meg kell, hogy feleljenek. Korrektül és hatékonyan kell végrehajtani a Schengeni jogszabály együttest, az akit. Itt, amit egy tagállam tesz, az az összes tagállamot érintheti, és így kockáztathatja az egész Schengeni térséget. Továbbra is biztosítani kell, hogy a Schengeni jogi keretek megfeleljenek a céloknak, még olyan veszélyhelyzetekben is, mint a jelenlegi járvány. Először is eh, korrekt eh, végrehajtása van szükség, ide tartoznak a határellenőrzések, eh, a megfelelő technológia alkalmazása, határon átnyúló együttműködés, információcsere a bűnüldöző hatóságok között. A bizalom erősítésére van szükség, eh, eszmecserére. Megújított párbeszédet eh, fogunk eh, folytatni mindegyik tagállammal, és magas szintű politikai vitákat folytatunk majd le a Schengeni kérdésről, a parlamenttel és a tanácssal is. Továbbra is szorosan fogok együttműködni valamennyiükkel, itt a tisztelt házban is, ezen fontos célok elérése érdekében. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kommissarin Johansson. Köszönöm szépen, Johansson biztos asszony. Brönnyek asszonynak adom el a szót a tanács képviseletében. Köszönöm szépen, köszönöm a vitát, és a belső határ ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdések létfontosságúak a Schengeni aki megérzésével kapcsolatban. A tanács együtt fog működni az Európai Parlamenttel és a bizottsággal, hogy egy jogszerű és stabil keret jöjjön létre. A külügyi külügyminiszterek egy videokonferencián megegyeztek abban, hogy transzparens módon, átláthatóan és megkülönböztetés mentesen fogják majd létrehozni ezeket a kereteket. A tagállamok és a Schengeni térség tagjai június 15-ig megszüntetik a belső határokon az ellenőrzéseket. Azok, akik ezt még nem tudják megtenni, június végéig kell, hogy ezt meglépjék. Köszönöm szépen, miniszter asszony, Bérnyász miniszter asszony. Ezzel lezártuk az eszmecserét, a szavazásra holnap kerül majd sor. Az AGRI és az Ekon szakbizottságoktól két közleményt kell ismertetnem. A tegnapi ülés kezdetekor ismertetett rendelkezések ellen nem emelte kifogást 24 órán belül, ezért az elfogadott szövegekkel kapcsolatban fogjuk ezeket a módosításokat is közzétenni. A az eljárási szabályzat értelmében el kell, hogy mondanom, hogy a korrekciókkal kapcsolatban nem érkezett kifogás, ezért ezeket elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi pont a határt átlépő munkavállalók, idény munkások, határmenti ingázók védelme a COVID-19 kontextusában. Szeretném elmondani, hogy se spontán hozzászólásokra, sem kékkártyás kérdésekre nem lesz lehetőség. Donyac miniszter asszonynak adom meg a szót a tanács képviseletében. Tisztelt képviselők, biztos úr, a határokon átlépő munkavállalók és munkások támogatják a mezőgazdaságot, a turizmust és a vendéglátást, hogyha az adott tagállam nem tudja maga fedezni a munkaerő szükségletet. Nehéz a az otthonunktól távol dolgozni, ez teljesen érthető, éppen ezért nagyon fontos, hogy megvédjük ezeket a kiszolgáltatott munkavállalókat, különösen most a COVID-19 járvány után. A különböző intézkedések, amelyeket a tagállamok hoztak, nagyon negatív hatással jártak a gazdaságra nézve, nagy mértékben megnövekedett a munkanélküliek aránya, és voltak olyan ágazatok, amelyek esetében nagyobb károk keletkeztek, mint mások esetében. A tagállamoknak nagyon kemény döntéseket kellett hozniuk, hogy a gazdaságra, a szociális védelemre és a jóléti rendszerre gyakorolt hatásokat csökkentsék. Ezek az intézkedések sok esetben pontosan a legkiszolgáltatottabb munkavállalókat érintették. Az egészségügyi helyzet lassan javul, a, megszori, a, az intézkedéseket lassan feloldják, de továbbra is nehéz a gazdaság és szociális helyzet. Az elnökség által szervezett videokonferencia május 5-én lehetővé tette a munkaügyi miniszterek számára, hogy megosszák egymással a meglévő stratégiáikat. A miniszterek hangsúlyozták, mennyire fontos a gazdaság gyors talpraállása, emellett azonban azt is elmondták, hogy koordinált megközelítésre van szükség, biztosítani kell a foglalkoztathatóságot, támogatni kell a vállalkozásokat, és támogatni kell az erre szoruló csoportokat. Többször is felmerült a határokon átlépő munkavállalók és idénymunkások kérdése. Ez a kiszolgáltatott csoport számos ágazat szempontjából kulcsfontosságú, kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdaság talpraállásában, és nem szabad ö, hátrányosan megkülönböztetni az ebbe a csoportba tartozókat. A COVID-19-es járvány arra kényszerítette a tagállamokat, hogy egy időre lezárják a határaikat. A tagállamok és az Európai Tanács tagjai azonban március 26-án jelezték, hogy biztosítani kell a határokon át közlekedő munkavállalók munkavégzésének lehetőségét. Miközben a legtöbb tagállam már feloldotta a határokon bevezetett korlátozásokat, mások azt ígérték, hogy mielőbb megteszik ugyanazt, Biztosítani kell a megfelelő munkahelyi biztonságot, ez úgy legalább olyan fontos, mint a szabad mozgás biztosítása. Elengedhetetlen, hogy ez a kiszolgáltatott munkavállalói csoport egyenlő bánásmódban részesüljön, ugyanúgy bánjunk, bánjanak velük a fogadó tagállamban, mint a hazájukban. Fontos, hogy megfelelő ellátásban részesítsék őket, és megfelelő lakhatásban, természetesen betartva a távolságtartás szabályait. Fontos, hogy tájékoztassák és képezzék a munkavállalókat a változásokkal és az új eljárásokkal kapcsolatosan. A tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy az érintett munkavállalók számára is megfelelő szociális védelmet biztosítanak. A szociális védelmi rendszerrel kapcsolatos koordináció emellett tovább elősegíti a munkavállalók szabad mozgását, és katalizálná a tagállami ö, szociális biztonságot szavatoló rendszerek modernizálását. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy a ezen munkavállalók problémái továbbra is napirenden tartja, és várom az egyeztetést. Köszönöm szépen Börnyác asszonynak, most pedig az Európai Bizottság részéről Schmidt biztosnak adok szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, a munkavállalók szabad mozgása kulcsfontosságú elv az Európai Unió belső piaca szempontjából. Több millió európai él a hazájától eltérő tagállamban is dolgozik vagy tanulott. Becsléseink szerint több mint fél millió dolgozó végez idény munkát az Európai Unióban. A COVID-19-es válság példátlan intézkedésekhez vezetett különböző EU-s tagállamokban, ezek pedig kihatással voltak a munkavállalók szabad, munkájára, szabad mozgására, ahogyan az előző vita is megmutatta. Az Európai Bizottság szerepe mindebben világos, biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. Ennek kontextusában március 30-án az Európai Bizottság iránymutatásokat tett közzé a munkavállalók szabad mozgását illetően. A cél az volt, hogy a az idény munkások és a határokon átkelő munkavállalók, akik kulcsfontosságú munkát végeznek, továbbra is akadálytalanul hozzáférjenek munkahelyükhöz. Sokat beszélünk a frontvonalban dolgozókról, és el kell mondanom, hogy közöttük is sok az idény munkás, akik a válság lefolyása alatt elengedhetetlen szereppel bírtak, biztosítva a kulcsfontosságú árukat, szolgáltatásokat, gondolok itt például az élelmiszerellátásra. Biztosítani kell a szociális biztonsággal kapcsolatos helyzetük tisztázását. Az Európai Bizottság kérdések és válaszokat tartalmazó fekcsítet tett közzé. A kiküldetésben lévő munkavállalók és a határokon átlépő munkavállalókra vonatkozólag a COVID-19-es válsághelyzetben. A tagállamokkal folytattunk megbeszéléseket, és ezekből az derült ki, hogy az iránymutatásoknak pozitív hatásuk van. Arra jutottunk, hogy a tagállamok által alkalmazott intézkedések fontosak és arányosak, szükségesek a járvány elleni küzdelemben és nem diszkriminatív jellegűek. A kulturális és mezőgazdasági valamint a turisztikai ágazatban elengedhetetlennek az idénymunkások. Az idénymunkások sokszor kiszolgáltatottak a visszaélésekkel, a prekárius lakhatással és a munkahelyi körülményekkel szemben. A munkajog megsértése, a nem megfelelő szociális biztonság és olyan problémák, amelyekkel szembesülniük kell, emellett sokszor nem jelentik be őket a munkáltatóik. A COVID-19-es járvány láthatóbbá és akutabbá tette azokat a problémákat, amelyekkel nagyon sok idény munkásnak kellett már régóta szembenéznie. A helyzet nemrégiben javulni kezdett, de az idény munkások mégis továbbra is nagyon súlyos problémákkal néznek szembe, ezeket orvosolni kell. Teljesen világos az alapelv az idénymunkások esetében, egyenlő bánásmód és diszkriminációmentesség az EU-ban a mobilis munkavállalók esetében úgy, épp úgy, mint a tagállam munkavállalók között. Ez biztosítja a legnagyobb védelmet a mobilis munkavállalók számára, beleértve a határokon átkelő munkavállalókat és az idénymunkásokat is. Az sok esetében ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint az adott tagállam ö, állampolgárai. Az azonos bánásmód megköveteli, hogy a tagállami munkajogi előírásokat megfelelően átültessék, a gyakorlatba beleértve az EU-s irányelvekből származó mobil munkavállalókra vonatkozó szabályokat is. A, különösen a mezőgazdasági ágazatban van szükség idény munkásokra, akik más tagállamokból érkeznek, er, rájuk vonatkozóan az Európai Bizottság információcserét kért, és azt, hogy megfelelő gyakorlatot vezessenek be az érintett munkavállalók szabad mozgását biztosítva. Ennek értelmében üdvözlöm az idény munkások védelmét célzó közös nyilatkozatot, amelyet az európai szociális partnerek írtak alá május 15-én, és emellett Üdvözlöm azt is, hogy a tagállamok javítani kívánnak a joggyakorlatukon. Az adataink azt mutatják, hogy az idény munkások ki vannak szolgáltatva annak a gyakorlatnak, hogy sokszor a munka, munkáltatók nem jelentik be őket, ezáltal nem férnek hozzá megfelelően a szociális ellátórendszerekhez és egészségügyi rendszerekhez. Ebben a kontextusban fontos, a munkáltatók és a munkavállalók figyelmét is felhívni a bejelentett munka előnyeire és fontosságára. Ennek a, ennek, ebben az összefüggésben megemlíteném az EU for Fair Work platformot is, amely ezen a téren fontos munkát végez. Nagyon fontos, hogy külön odafigyeljünk a határokon átkelő munkavállalókra, az idénymunkásokra és különösen a fiatal munkavállalókra. A közeljövőben a platform és a EURES Európai Koordinációs Hivatal az Európai Munkaügyi Hatóság alá tartozik majd. Az ELA, amint teljesen működőképes, támogatni fogja az Európai Bizottságot és a tagállamokat a munkavállalói mobilitással kapcsolatos EU-s szabályok átültetésében, és segíti majd a szociális biztonságot szavatoló rendszerek koordinációját is. A szociális biztonságot érintő koordináció egyik fő EU-s jogszabálya az, kimondja, hogy azok a munkavállalók, akik több mint egy EU-s tagállamban dolgoznak, ide tartoznak az idénymunkások, azon tagállam joggyakorlata alá tartoznak, amelyel a legszorosabb kapcsolatot ápolják, és ennek a tagállamnak kell a megfelelő szociális biztonságot szavatolni az adott személy esetében nem szabad akadályozni a munkavállalók szabad mozgását. Meg vagyok győződve arról, hogy a tagállamok közötti együttműködés és közös kölcsönös támogatás, például bilaterális megállapodások révén, vagy azáltal, hogy a szociális biztonságot érintő kérdésekre vonatkozó információkat több nyelven elérhetővé teszik, elősegíthetik a javulást ezen a téren. 2016-ban az Európai Bizottság javaslatot tett egy szociális biztonságot érintő szabályozásra. A parlament és a tanács továbbra is vitázik még ezen, remélem, hogy ezeket a nagyon fontos szabályokat sikerül mi hamarabb korszerűsíteni. Emellett teljes mértékben támogatom az európai ö, egészségbiztosítási ö, szám bevezetését is, amelyet az állásfoglalás tervezetben is említenek. Szeretnék még egy nagyon fontos dolgot mondani a szidény munkások biztonságát és egészségét illetően. Tekintettel a járványügyi helyzetre nem hagyhatjuk cserben polgárainkat. Van egy Európai Uniós szabályozásunk, amely szavatolja a munkahelyi biztonságot minden munkavállaló esetében, függetlenül attól, mely országban dolgoznak, mennyi ideig végzik a munkát, és hogy milyen konkrét feladatokat végeznek. A munkavállalók biztonságát és egészségét szavatolni közös felelősségünk. A munka adó feladata, hogy eleget tegyen minden előírásnak, és felmérje a munkahelyen adód, adódó esetleges kockázatokat, beleértve az új kockázatokat is, és hogy megfelelő védel, lépéseket tegyen a prevenció és a védelem esetében. Különösen fontos ez olyan ágazatokban, ahogy, ahol különösen kiszolgáltatottak lehetnek a munkavállalók. A munkaadóknak kötelességük emellett, hogy megfelelő információkkal lássák el a munkavállalókat, valamint megfelelő higiénis termékeket és védőfelszerelést bocsássanak a munkavállalók rendelkezésére. Az idény munkásokra vonatkozó iránymutatásokon túl, amelyeket a bizottság előkészít, az Európai Unió más lépéseket is tett a tagállamok támogatását elősegítve, de hozzá kell tennem azt is, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy ellenőrizzék a munkajogi előírások alkalmazását, amelyek az idény munkásokra is vonatkoznak egyébként. Az EU OSA iránymutatásokat tett közzé a COVID-19 elleni harcra vonatkozólag a munkahelyen, valamint arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók hogyan térhetnek vissza biztonságosan a munkahelyükre a válság után. Ide tartoznak különböző biztonsági intézkedések, valamint ágazat specifikus lépések is, amelyeket megtehetnek a munkaadók különösen azon ágazatokat emelik ki, amelyek ebben gyakori az idény munkások alkalmazása. A munkavállalók biztonsága és egészsége lesz az egyik legfőbb prioritás számomra az elkövetkezendő években. Szeretnék ebben együttműködni az Európai Parlamenttel. A munkahelyi biztonság és egészségre vonatkozó stratégiai keret korszerűsítésében is szeretnénk együttműködni önökkel, különösen ami a COVID-19 utáni helyzetet illeti, főként a legkiszolgáltatottabb munkavállalók esetében. Nem felejthetjük el, hogy számos idénymunkás egyébként harmadik országbeli állampolgár, a COVID-19-es válságnak pedig jelentős hatása volt arra, hogy ezek a munkavállalók belépjenek az EU területére. A bizottság úgy véli, hogy ezek a munkavállalók különösen a mezőgazdasági ágazatban sokszor kulcs szerepet játszanak, ezért mert márciusban azt javasoltuk a tagállamoknak, hogy hagyják jóvá az EU-n kívüli állampolgár idény munkások belépését az Európai Unióba. Üdvözlöm az önök hozzájárulását a jövőbeni szakpolitikák kialakításához. Ugyanaz a célunk van, ugyanazt a célt követjük. Az idénymunkások jogait szeretnénk megvédeni, szeretnénk elérni, hogy az EU-s jogszabályokat ültessék át a gyakorlatba, és hogy a szociális jogok pillére mindenkire vonatkozzon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schmidt biztos úr. Linasz kollégája szó. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Gyakran eh, halljuk a populistáktól itt a házban, hogy eh, le kell zárni a határokat, eh, ne legyen Schengen, hát ez a jövőképünk az elmúlt hónapban, hát ezt kipróbálhattuk, hogy milyen ez. És ehhez hozzátartozik az is, hogy Le Pen, Bode, Wildersnek ez a zárt határok képe egy rémálom milliók számára, akik most nem jutottak át a határon a családjukhoz, ott álltak a konténerek, a kamionok a határon, határon, és nem jutottak át a áruk és az emberek a határon. Itt tudjuk, hogy mit, akkor tanuljuk meg, hogy mennyire hiányzik valami, amikor nem rendelkezünk vele. A határok lezárásával megszereztük a tapasztalatokat, maradjunk együtt, működjünk együtt egy valódi, igazi, tisztességes munkaerőpiacon, ahol a kemény munkát díjazzák, ahol a biztonságos lakás a norma, ahol a jogokat megvédik ez az én jövőképem Európa számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lenars úr. Egy percben Bischoff asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Tegnap eh, Németországban eh, ismét eh, több száz új koronafertőzött tehát találtak egy hús üzemben, és alig értem, hogy nem tanultak még mindig sokan a válságból, és felelőtlenül járnak el. Most a román és bulgár munkavállalók hátán csattan az ostor, ők viszik el ezt a válságot, egyre inkább terjed a populizmus. Ezeket az állapotokat meg kell szüntetni. És éppen ezért egy jó lépés ez az állásfoglalás. De az útmutatások nem elég, nem jelentenek eleget. A, ki kell kényszerítenünk, és jobban kell tudnunk érvényesíteni az ilyen irányelveket vagy szabályokat. Szeretnék felhívást intézni a határon átkerül munkavállalókhoz. Ne feledkezzenek eh, meg eh, arról, hogy ne adják fel a reményt, hogy egy tisztességes mobilitást kell, hogy garantáljon eh, a szabad mozgással együtt járó uniós rendszer. Köszönöm szépen, Bisop asszony! kettő percben következik. Csolos kollega. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnénk tisztázni, hogy miről is van szó határon átkerő munkavállalókról, idénymunkásokról. Ők azok, akik az európai gazdaságban nagyon igazából az, fenntartanak nagyon sok fontos rendszert az élelmiszerben. Ők garantálták azt, hogy sok fontos ágazat egyáltalán működhetett több országban. Nagyon fontos, hogy segítsük őket. Ők hátul hagyták a családjukat, a házukat. Nagyon sok minden függ ezektől az idény munkásoktól, különösen a válság idején. Ha nem tudnak át átlépni a határon az ilyen munkavállalók, akkor veszélybe kerül az élelmiszerek előállítása, sok szolgáltatás, a szállítások, a, a területén, a turizmusban, a gondozásban, az ápolásban. Látjuk, hogy mennyire fontosak ezek a munkavállalók a tagállamok az EU számára, az agrárcégek számára, a kórházak számára, nagyon sok területen és eh, ahol dolgoznak, hát a minimum az, hogy eh, védelmet élvezzenek, ezzel tartozunk nekik. Eh, nagyon sok gazdasági ágazatban azonban ez nem történt meg. És láttuk azt, hogy sok idény munkást borzasztó körülmények között helyeznek el, nem tartják be a minimális higiéniai szabályokat, nincsen orvosi ellátásuk, Sőt, részben előfordul az is, hogy életüket veszték, mert rossz kezelésben részesítik őket, amikor megbetegednek. Nagyon határozottan támogatom ezt az állásfoglalást. Szabályokra van szükség az ilyen munkavállalók számára. Folyamatosan felügyelni, ellenőrizni kell, hogy hogyan laknak, hogyan helyezik el őket, és akik nem felelnek meg a szabályoknak, azokat meg kell büntetni. Önökre is számítok, a bizottságra is számítok. Nagyon fontos, hogy a parlament, a bizottság és a tanács együtt működjenek. Köszönöm, Csolos úr. Egy percben Zsami képviselője szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Nos, azt gondolom, hogy ez mindenképpen problematikus, ez a jogszabálytervezet, bármilyen státusz is adunk neki. Olyan ez, mint a munkavállalók szabad mozgása egyfajta isteni ajándék lenne, Kérem szépen, a nemzeti vagy tagállami prioritás szerintem sokkal inkább előre való, mint ez a szabad mozgás. Az sok, ne, ne gondoljuk azt, hogy az idény munkások, a határon, a határ túloldalán munkát végzők arra kell, hogy minket kényszerítsenek, hogy megváltoztassuk a tagállami prioritásokat. Köszönöm szépen, Sami asszony. De, de Suter asszony következik egy percben. Commissioner, this... Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt biztos asszony, 17 millió ember életét kényszerít, keseríti meg az, hogy a határokon kell áthatolniuk olyankor, amikor visszaállították a határ ellenőrzést. Sajnálatos módon Németországban vagy Hollandiában, az eperföldeken, vagy a spárgaföldeken, vagy a, vagy a mészárszékeken a megfelelő egészségügyi intézkedések hiánya sajnos már súlyos problémákhoz vezetett. A határokon átkelést ezen személyek, munkavállalók számára is, számára is meg kell teremteni, és azt gondolom, hogy nagyon sürgősen meg kell adni ezt a problémát, illetve megfelelő, ö, ö, megfelelő beteg egészségbiztosítást kell nekik nyújtani. Nagyon sokszor például Ausztriában dolgoznak ö, olyan munkavállalók, akik Romániában származnak például, úgy gondolom, hogy mindenképpen társadalombiztosítási és egészségbiztosítási lehetőséget kell megadni ezeknek a munkavállalóknak. Köszönöm. Köszönöm szépen de Szüter kollégának. Rapenszka képviselő következik egy percben. Komisarz, panie komisarzu, szanowni państwo. Pracownicy... Köszönöm szépen. Biztos asszony, elnök úr, hölgyem és uraim. A idény munkásokat, illetve a határ túloldalán munkát végzőket különösen nagy erővel csújtotta a járvány az, hogy be az, hogy bevezették ismételten a határellenőrzést, nagyon sokszor ezek a munkavállalók nem tudtak hazatérni a saját hazájukba. Nos, sokszor ezek az emberek nagyon függnek a munkaközvetítőktől, illetve a munkaadóktól. Sajnálatos módon sokszor az elhelyezésük sem megfelelő, nem tartják tiszteletben a különböző egészségügyi és egyéb előírásokat, és sokszor nincs meg a megfelelő minimál bérjük sem. Általában Kelet-Európából származnak ezek az idénymunkások, vagy határon, határ túloldalán munkát végző személyek, ezek a munkavállalók nagyon sok ágazatban kulcsfontosságú munkát végeznek, munkájukat mindenképpen el kell ismerni, a visszaéléseket mindenképpen visszaélések számát mindenképpen csökkenteni kell, hogy ki, hogyan kívánják ezt elérni. Köszönöm szépen, kolléganők, kedves kolléganő, ez így nem, ez így nem működik. Köszönöm szépen. Egy percben meghallgatjuk eh, Budinka képviselőt. Köszönöm szépen, kollégák! Nem sokára szavazunk a határon átnyúlóan, illetve idén jellegű munkával, munkát végző személyekről, nem csak a baloldallal, hanem a jobb oldallal, illetve a liberálisokkal együttesen is közös véleményünk van. Ez talán az első alkalom, hogy végre bevalljuk azt, hogy a piacon az abszolút el, előjog vagy prioritás a munkavállalókat illeti. Ez egy nagyszerű dolog, szeretném bátorítani önöket, hatalmas lépést tesznek, és teszünk együtt. Nem arról van szó, hogy hogy a válság, illetve a járvány végre ráébresztette önöket arra, hogy milyen fontos a munkavállalók helyzete. Nem hiszem, hogy ennyire jó lenne a helyzet. Egész egyszerűen egy sürgőségi helyzet alakult ki, sokszor Romániából Németországba kell eljutnia ezeknek a munkavállalóknak, és azt hiszem végre rájöttek arra, hogy milyen nehéz ezeknek az embereknek eljutni A-ból B-be. De mindegy, hogy miért döntenek így, a lényeg az, hogy megfelelően szavazzunk. Az európai jogszabályokat ezután alkalmazni kell a helyzethez, Fontosnak tartom, hogy ezek a munkavállalók prioritást élvezzenek egész Európában, illetve a piachoz képest is. Köszönöm. Köszönöm szépen Botinka kollégának. Rondinelli képviselőasszony következik. Egy perc. Köszönöm szépen. A járvány... A járvány rámutatott arra, azokra, akik a határon túl, túl dolgoznak, és ha, nem, ha nincsenek meg ezek a munkavállalók, akkor egyes ágazatok gyakorlatilag teljesen leállnak. Mindenképpen védeni kell ezeket a munkavállalatokat szállással, lakhatással, illetve megfelelő biztosítással. Nagyon fontos, hogy szerzett jogaikkal tudjanak élni. Társadalombiztosításra is gondolok, ez nyilván azon országokra esik, ez a, ez a társadalombiztosítási jog, ahol a illető munkavállaló munkát végez és adót fizet. Úgy gondolom, hogy a fizetés dömping problémáját is meg kell oldani, illetve van itt egy másik dömping is, ez valójában nem másról szól, mint ezeknek a dolgozóknak az egészségügyi védelméről, egészségbiztosításáról. Új jogszabályokra van szükség, hogy jobban tudjuk védeni az európai munkavállalókat, illetve Sajnálatos módon még mindig van Európában illegális verseny, ezt meg kell szüntetni. Köszönöm. Kollégi Ratke. Ratke kollega következik egy percben. Elnök úr, kedves kollégák, a divat szó most az, hogy rendszer releváns, hadd használjam én is ezt a szót. Az elmúlt hetekben megtapasztaltunk, hogy az európai belső piac és a munkavállalók szabad mozgása mennyire rendszer releváns a nemzetgazdaságaink számára. De azt is láttuk, hogy mennyire törékeny ez a rendszer. Cseh orvosok és ápolónők, akik német kórházokban dolgoztak, el, kell, hogy, el kellett, hogy váljanak a családjuktól, mert lezárták a határokat. És aggódhattak a gazdák a termésért, mert nem voltak, hogy betakarítsa a termést Hadd utaljak eh, a húsüzemekben uralkodó helyzetre Németországban és Hollandiában. Eh, ismertek voltak ezek a viszonyok, de most túlcsordult a pohár. És ezért nagyon jó, hogy mi itt a parlamentben megvitatjuk ezt az állásfoglalást. Ennek címzetje a bizottság, és mindenek előtt a tagállamok, eh, hogy most már ne csak szavak, hanem tettek is következzenek. Köszönöm szépen, Rátke kollega. Kettő percig meghallgatjuk Jongérius eh, képviselőt. Köszönöm, elnök úr. Én azt kérdezte, hogy eh, milyen gondol, mikere gondolnak azok, akik Lengyelországból vagy Romániából érkező munkavállalat adatokat 12-13 eurós órabérért dolgoztatják, vagy kirakják őket az utcára, mert mondjuk lázasok és betegek lettek ezek a munkavállalók. Egy román munkavállalót egyszerűen kirakták az utcára, ott találta magát egyedül az utcán egy idegen országban. Az elmúlt hetekben Hollandiából, az én hazámból is számos ilyen esetről számoltak be. Ez eh, engem mélyen megrendít, eh, hiszen nem szabad eh, az utcára egyszerűen kirakni az embereket, amikor nem, nincs rájuk szükség. Az agráripar, az élelmiszeriparban koporsók készültek, és itt valamit tényleg tenni kell, valaminek történnie kell. Az állásfoglalásunk tartalmaz javaslatokat, hogy hogyan lehetne ezt a kizsákmányolást megszüntetni felül kell vizsgálni, a kiküldetési irányelvet és koordinációra van szükség, garantálni kell megfelelő privacy-vel ellátott lakhatási lehetőséget, és több ellenőre van szükség a különösen kockázattal járó iparágazatokban. Bízom abban, hogy Schmidt biztos úr ön is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a szörnyű körülmények megszűnjenek, támogassuk ezt az állásfoglalást. Az európai tagállamoknak most intézkedéseket kell hozni, tenniük kell, hiszen egy másik európai országban dolgozni, ez egy alapvető joga a munkavállalóknak. De akkor Európában minden mindenki biztos kell, hogy legyen abban, hogy egészséges, biztonságos munkahelyen dolgozhat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jongérius asszony. Most pedig Piszlarú képviselő következik. Această rezoluție iniciálta de grupul Renew... Köszönöm szépen. A Renew Europe koordinátora vagyok a témában, Rumá- Románia, Lengyelország, Bulgária érintett leginkább az idény munkások kérdésében. Nagy konténerekben szállásolják el ezeket az munkásokat, ahol aztán könnyebben megfertőződnek, és hát egy betegséggel szemben mindenki egyforma, mindenkit ugyanúgy érint a járvány. De láthatjuk, hogy évek óta hiányosságok vannak ezen a téren, miközben a munkavállalók, a szabad munkavállalók, a mobil munkavállalók Európa szimbólumai jelentős szerepet játszanak számos gazdasági ágazatban. Ha értük harcolunk, a munkavállalók szabadságáért harcolunk, az emberek azon jogáért, hogy megélhessék az európai álmot, szabadon dolgozhassanak Európa bármely országában. Mindannyiunk erkölcsi és jogi felelőssége, hogy ezt megvalósíthassuk, és biztosítsuk ennek megvalósulását most és a jövőben. Köszönöm. Köszönjük. Pánca kolléga következő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány fenntartással ugyan, de elfogadom azt az állásfoglalás tervezetet, amit az idény munkások témájában benyújtottunk. Ugye tudjuk, hogy a COVID-19-es járvány főleg ezek a munkavállalókra van súlyos hatással. Olaszországban körülbelül 100 ezer olyan munkás, vagy munkavállaló van, aki Ausztriába, San Marinoba vagy Franciaországba mennek át minden nap munkát vállalni. Éppen ezért jó lenne, ha nem csak az Európai Unióról lenne szó, hanem például az Egyesült Királyságról és Svájcról is, hiszen Olaszországban például Svájcba is átmennek dolgozni az idény munkások. Tehát én úgy gondolom, hogy minden indiai munkás esetében igaz az, bárhonnan is származnak, vagy bárhonnan is dolgoznak, hogyha elvesztik bevételi forrásokat, akkor nagyon sérülékeny helyzetbe kerülnek. A járvány során nagyon sok ilyen munkavállalóról tudunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az illegális migránsok regularizásával kéne foglalkozni Európában, például ez történt Olaszországban, és hanem ennél fontos kérdések, kérd, fontosabb kérdések is vannak. Szaturi. Köszönjük szépen, Szaturi kolléga kap szót egy percre. Köszönöm szépen. A COVID-19-es járványjal a tagállamok és az Európai Unió felelőssé tették magukat, nagyon sok esetben a mobil munkavállalók jogait nem tartották tiszteletben, egyik pillanatra a másikra lezárták a határokat az Európai belül is, illetve külső határokat is, és ezek a munkavállalók egyik pillanatra a másikra eh, olyan helyzetbe kerültek, hogy sokszor nem tudtak hazatérni, nem volt bevételük nem volt megfelelő biztosításuk sem. Ezek a személyek, ezek a munkavállalók elengedhetetlenek, a munkájuk is elengedhetetlen az európai gazdaság, a mezőgazdaság szempontjából, országaink építése szempontjából. Nagyon fontos az, hogy mindenkinek, mindenki rendelkezzen jogokkal az Európai Unióban, akik itt élnek, akik itt végeznek munkát. Jó lenne, hogyha végre elismernénk azt, hogy ezek az emberek hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai gazdaság és mezőgazdaság működőképes legyen. Köszönjük szépen, egy percre most Juris Nikolszonová asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unióban 1,3 millió olyan munkavállaló van, aki a határokon át ingázik, és rengeteg a kiküldetésben dolgozó munkavállaló és A COVID-19-es válság világosan megmutatta, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, ha lezárják a határokat. Sokszor választaniuk kellett az elmúlt időszakban a között, hogy dolgoznak, és e, így távol maradnak családjuktól, vagy pedig családjukkal maradnak, így nem tudnak elmenni dolgozni. A szociális szolgáltatások, a, az áruszállítás, a mezőgazdaság emiatt akut munkaerőhiányjal küzdött. Ezek olyan munkavállalók, akik sokszor diszkriminálnak, például gondolok itt az osztrák családi támogatások ügyére. A jövőre vonatkozóan le, me, me, le kell vonnunk a tanulságot, a határokon átnyúlóan koordinációra van szükség, és digitálisan össze kell kapcsolni a rendszereket. Köszönjük szépen! Sejdi asszony következik egy perc. Bonjour, je voudrais vous parler... Tisztelt kollégák, jó napot kívánok! Jasminról szeretnék beszélni. Jasmin gyümölcsöt szed, őszi barackot, dinnyéd. Havonta 260 órát dolgozik, de gyakorlatilag semmit nem kapsz ki, kap készhez. Nagyon keveset keres. De sajnos betegségben is szenved, szklerózisban szenved és szociális biztosítása sincsen. Nincs egyedül, több száz munkavállaló idény munkás van hasonló helyzetben. Olyan munkavállalók ezek, akik Spanyolországban érkeznek, de általában a származási országú Kolumbia vagy más hasonló ország. A járvány sajnos súlyosabbá tette az egyébként sem könnyű helyzetüket. A ezek, a, ezek az idénymunkások a járvány közepette olyan, hely, olyan lakhatási körülmények között élnek, amik gyakorlatilag nyomorúságosnak hívhatóak. Nagyon szeretném, hogyha az Európai Unió ezeknek az embereknek a jogait is garantálna. Köszönöm szépen, Sajbi asszony. Radnecsovszki képviselőt nem látom, ugye nincs itt. Akkor Buda úr következik, egy perce van.